Dear colleagues. Kedves kollégák! Itt az ideje, hogy újra elkezdjük az ülésünket. A 20-as napi rendi pont következik. Rendelet a higanyról. Úgy gondolom, hogy ez az ülés rendkívül hasznos lehet annak tekintetében, hogy megvizsgáljuk a szövegtervezetet, amit jelentéstevőnk Ek úr készített el, úgyhogy meg is adom neki a szót elsőképpen, hogy elmagyarázhassa álláspontját, és utána következik majd az árnyék jelentéstevők hozzászólása, és utána a többi képviselői. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégáim! Tisztelt bizottsági képviselők! az 1950-es években Minamata, japán parti városban ezer ember és nagyon sok állat nagyon súlyos és visszafordíthatatlan agykárosodást szenvedett, és a médiák minamatai betegségről kezdtek beszélni és kiderült végül, hogy egy nagyon veszélyes, nagyon súlyos higanymérgezésnek volt követ, köszönhető egy, korá, egy közelben levő gyár által kieresztett szennyeződés miatt ez a mérgezés. A higany akut toxikus anyag, a tíz legkárosabb vegyület, amely a bolygónkon e, létezik, egy, egyik a tíz legkárosabb vegyületnek. Gáz formájában, az atmoszférában, bolygónk körül is megtalálható, a szennyező források pedig, az, amit az ipar szennyező anyagokkal kiereszt, ki ezt a környezetbe, az a talajban, a vízben, és aztán a növényekben, valamint az emberekben és az állatokban is felhalmozódik. A központi idegrendszerre, a mirigyekre, a tüdőre, az immunrendszerre, az ínyre és a szemre visszafordíthatatlan káros hatással van, és az agyra egyaránt, különösen az újszülöttek, a terhes asszonyok és a gyermekek azok, akik a legnagyobb veszélyben vannak, de különösen a csecsemők és a magzat reagál nagyon súlyosan a higanymérkezésre, és ezek a mérgezési tünetek már nagyon kis adagoknál is fellépnek. Jelenleg nincs olyan biztonságos maximális határérték, amelyet meg lehetne állapítani. Bányászatban, illetve illegális aranybányászat esetén is kibocsátás történik, illegális higany kibocsátás történik ezen kívül gyárt temengyártásnál és a szén erőművek is kibocsátják ezt. Cink és ón gyártásnál, valamint más termékek gyártásánál is felléphet mellékterméken, melléktermékként. Például akkumulátorban, elemekben használják, és a fogorvoslásban a fogtömésekben is használják, az amalgám tömésekben. Az Európai Unióban 74 tonna amalgámra van lesz szükség évente 2017-ben, és tudjuk, hogy olyan helyeken is, ahol nem használnak higanyt, és ami elvileg nem szennyezett, ott is renge, rendkívül nagy veszélyt jelent az állatok és az emberek számára egyaránt. 2013-ban a minamata Egyezményt megkötötték, az ENSZ egyményt, amelyet 183 állam írt alá. Ennek a célja az, hogy a környezet higany terhelő, terhelési hatását csökkentsük, hogy világszerte csökkentsük a higany alkalmazását és a higany tartalmú termékeket vezessük ki, szüntessük meg a gyártásukat ezt az egyezményt a megfelelő módosításokkal eh, át kellene venni az Európai Unió számára is. Az Európai Unió eh, itt nagyon fontos szerepet játszik. Az Európai Unió és tagállamai, mint példamutató, előrelépő eh, tagállamok példát kellene, hogy mutassanak a és meg kellene, hogy feleljenek a Minamatai Egyezményben megállapodott követelményeknek. Néhány követelményt áttettek az Európai Uniós jogszabályokba, és képesek vagyunk technikai szempontból is arra, hogy higanymentes termékeket gyártsuk. Ezeket a termékeket exportálni is tudjuk méreható felelősséget kell vállalnunk, már csak azért is, mert a környezetre és a közegészségre is gonddal kell, hogy legyünk. Ezért sajnálatos, hogy a bizottság ennyire kevésbé ambiciózus, és Juncker, Timmermans urak jobb jogalkotásra vonatkozó javaslataiból kiesett a higany területe. Ez pedig nagyon is kontraproduktív, egyáltalán nem felel meg a Minamatai Egyezmény szellemének. Az a javaslat, amely a bizottság részéről megszületett, nagyon kevésbé ambiciózus, és nem felel meg annak az elvárásnak, amelyet a polgárok felénk támasztanak, nem felel meg annak a gondoskodásnak, amelyet amelyet polgáraink érdekében meg kellene tennünk. Ugye évente még jelenleg is 260 tonnát használunk föl, 2025-től 2030-ig a higany iránti kereslet 80-ról több mint 200 éves tonna mennyiségre fog nőni. Ez így nem mehet tovább. Az ipari forradalom óta a bolygó felületi vizeinek higany terhelése megsokszorozódott, 25%-kal emelkedett, és a tudományos kutatások is bebizonyítják, hogy nagyon sok olyan halfaj van, amelyben a higany tartalom már régen meghaladja az egészségügyileg megengedhető mértéket az északi sarki megfigyelő programok is azt mutatják, hogy a belugáktól kezdve a a jeges medvékig minden állatnak a szervezetés, szervezetében több mint meg tízszereződött a higany tartalom. Ez azért van, mert bioakkumulatív tulajdonsággal rendelkezik a higany, és ezt, ezeket a negatív hatásokat csak egy igen ambiciózus jogszabályjal tudjuk visszafordítani, vagy legalább megakadályozni. Kérem, hogy az Európai Uniós szerződésben eh, vállalt kötelezettségeinknek feleljünk meg. Ennek hátterén egy sor módosító indítványt nyújtottam be. Először is a higany eh, kivitelének eh, til tilalmát ki kellene terjeszteni, úgy, hogy a hozzáadott higanyt tartalmazó termékekre is vonatkozom, mindenféle más higanyvegyületekre is. Ez a pont különösen abból a következtetésből született, hogy a Minamatei Egyezményben is meg vannak nevezve ilyen termékek, tehát ezeket ugyanúgy az Európai Uniós szinten is teljesíteni kéne. Így megelőzzük azt a kettős mércét, amelye arra vonatkozna, hogy amelyet nálunk nem lehet elérni, illetve ami, ami, amit nálunk nem engedélyeznek, azt inkább eladjuk más országokba. A Minamatai Egyezményben környezetvédelmi és egészségügyi okokból tiltottak meg termékeket, tehát ilyen termékeket harmadik országokba se szemít ki exportálni. Aztán higany és higany keverékeket a hulladékba sem szabad kidobni. Következő, a fogászatban a higany fokozatos kivonása kívánatos, különösen terhes nők és gyermekek esetében, tehát az amalgán töméseket egy ilyen átmeneti időszak után ki kell vonni a forgalomból, és helyettesíteni kell más alternatívákkal. Vannak már olyan e- európai országok, ahol már részben vagy teljes mértékben megtiltották az amalgámot, vagy fokozatosan kivonják azt a forgalomból. A kapszula formában vagy szeparátorokban alkalmazható higany, amit a bizottság is javasolt, az innovatív megoldásnak mondható, de több európai országban már bevett szokás egyébként is, bevett gyakorlat. Aztán katalizátorként, vagy elektródaként való használata a higanynak szintén betiltandó, hiszen vannak ehelyett más alkalmazható eszközök. A higany hulladék nagyon sokszor gyakorlatilag közvetlenül a talajba vagy a vízbe jut, vannak ilyen szennyezett helyszínek, például olyan helyzetekben, olyan helyszínek, ahol a termelésből közvetlenül ide jutnak, a, tempera, a <clears throat> természetbe jutnak. A higany hulladék szennyezése a helyi, helyszinten is káros, de az atmoszféra globális higanytartalmát is növeli. A tagállamoknak azt javasoljuk, hogy a szennyezett helyszínekről a higanyt, illetve azokat a helyszíneket, amelyek higanyjal szennyezettek, azokat egy közös regiszterbe kellene regisztrálni, egy jegyzéket készíteni ezekről, mert csak így tudjuk elkezdeni a megtisztításukat, illetve a szennyezés to további fokozásának elkerülését. Ugyanis a hulladék felhalmozódása a mérgező hatás miatt még ennél is veszélyesebb. A fekete piac, a fekete kereskedelem a higannyal meg eléggé könnyű, és csak a folyékony higanyra vannak rendelkezések, már pedig a megszilárdított és a gázneműre is kellene, hogy lenjenek. Minden új higany tartalmú terméket meg kellene tiltani, ugyanúgy, ahogy a Minamatai Egyezményben is szerepel. A bizottság erre vonatkozó javaslatot még egyelőre nem terjesztett be. Tehát új higanytartalmú termékek előállítása, forgalomba hozatala, illetve behozatala az Európai Unióban csak hozzájárulna a higany fel, a halmozódásához, illetve a higany kibocsátás növekedéséhez, ezért ezeket megfelelő intézkedéssel meg kell tiltani. Következő. Egy átfogó nyomon követés és jelentéstételi rendszert kell kialakítani, amely például a hulladék, higany hulladék kezelését követi nyomon egy megfelelő módszerrel, ezzel például a klór alkáli folyamatokból származó higany előállítását is meg lehetne ö, akadályozni. Minden esetre a legmeg, legmegfelelőbb higanymentes ö, folyamatokat és előállítási á, eljárásokat kell szorgalmazni. Biztosak vagy, biztos vagyok abban, hogy mivel renge, rengeteg és igen súlyos következményei vannak a higan mérgezésnek, jó alkalmasak lesznek a módosítók arra, hogy a folyamatot visszafordítsuk. Most a politikai akaratra is szükségünk van arra, hogy a higany, higany mennyiségét a környezetben csökkenteni tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek adok helyet, szót EPP Michel Dantán. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a munka alapért. Úgy gondolom, hogy ez jogi egyértelműséget és tisztaságot teremt, megfelelőképpen szól a higany életciklusáról, és megfelelőképpen közelíti meg a Minamatai Egyezményt is. Tehát jó út ez a kitűzött célok elérésére, de ehhez az kell, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, hogy a higany negatív hatásait meg tudjuk szüntetni. Garantálnunk kell ugyanakkor az európai ipar versenyképességének megmaradását is. Éppen ezért eh, néhány módosító indítványjal fogok élni, amelyek a bizottsági javaslatát, a bizottsági javaslatot módosítják, és sok esetben kiegészítik az előadó módosítóit, más esetben egy kicsit ezeknek ellent mondanak. Az export szigorítása véleményem szerint a bizottság javaslatában eléggé egyértelmű és eléggé szigorú. Természetesen az importot, hogyha nézzük, az importra szükség van, hogy ne legyen higany hiány, hiszen ez bizonyos iparágak számára fontos, ugyanakkor szigorú szabályokhoz kell kötni a higany importot. Ami a higanyt tartalmazó termékekre vonatkozik, itt szerintem kiegyensúlyozott a bizottság javaslata, és meg kell néznünk azt, hogyha megtiltjuk az exportot, azzal nem biztos, hogy nagy hatást érünk el, hiszen a világ más tájairól ugyanolyan higanytartalmú termékek eljutnak majd az érintett területekre. Éppen ezért úgy gondolom, hogy arra kell törekednünk, hogy ugyanolyan magas biztonsági szintet teremtsünk, mint amely az Európai Unióban él. A reciklált higany tekintetében én szeretnék egy módosító indítványt majd benyújtani. A jelen rendeletben engedélyezett higany esetében mindenképpen jobb, hogyha felhasználható utána ez a higany, hiszen akkor nem kell tárolni a higanyt, jobb minőségű lesz a higany, és ami pedig az előállítási folyamatokat illeti, egyetértek az előadóval, ahol van alternatíva, ott ki kell váltani a higanyt. Viszont szükség van az ipar képviselőinek számára egy átmeneti időszakra, hogy megfelelőképpen amortizálni tudják az új készülékeknek a költségeit. De mi történik akkor, hogyha nincsen alternatív megoldás, például a nátriumklorid esetében, hogyha nincsenek lehetőségek higanymentes eljárásokra, akkor mit teszünk? Ahol van lehetőség higanymentes eljárásra, ott természetesen ezt kell ösztönözni. Ami a fogászati amalgámot illeti, vannak olyan esetek, amikor nem zárható ki egyelőre a higany használata. Szerintem a megelőzésre is oda kellene figyelnünk a száj és fog betegségeknél, és ami pedig az amalgám felhasználását illeti, a gyermekek és a terhes nők esetében kellene szigorítani a szabályokat. A higany hulladékot mindenképpen prioritásnak kell kezelnünk, ugyanis vannak olyan harmadik országok, ahol nincsen meg a megfelelő tudományos vagy technikai kapacitás arra, hogy megfelelőképpen tudják stabilizálni és elhelyezni a higany hulladékot, ezért attól tartok, hogy az Európai Unión kívül lehetnek problémák. Támogatom az előadót a higany hulladék kapcsán. A folyékony higany tárolása mindenképpen veszélyes, mind egészségügyi, mind pedig környezeti szempontból. A hulladék stabilizációjára nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Ami a higany hulladék nyomon, nyomon követhetőségét illeti, itt is egyetértek az előadóval, ugyanakkor az a nyilvántartás, ami ebben a tekintetben létezik itt az Európai Unióban, az nem elég, mert az a nem ipari képviselőkre, például a fogorvosokra nem vonatkozik. Pedig rendkívül fontos, hogy a higany teljes életciklusa nyomon követhető legyen, és természetesen nyitott vagyok én is a további vitára a többi árnyék előadóval együtt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a bizottság javaslatának, szeretnék köszönetet mondani az előadónknak, nagyon jó alapja ez a munkánknak. Ami 2025-öt 2025 és 2030-at illeti 40-50 tonnával több lesz a kereslet Európában a higany területén. Azt hiszem, hogy már nagyon sok, túl sok a higanytermékek felhasználása, éppen ezért mindenképpen csökkenteni kell a higany felhasználását. Hogyan és hol lehet csökkenteni a higany felhasználását. Elsősorban a fogászati amalgámok csökkentésében. Ez az első felhasználási terület, itt azonnal lehet tenni, annak érdekében, hogy megvédjük a, az emberek egészségét, például terhes nők esetében, gyermekek esetében be kell szüntetni az amalgám, a higany tartalmú amalgám tömések alkalmazását. Mert ez nem csak az emberekre, hanem a talajra és a vizekre is káros. Aztán beszéltünk az exportról, az Európai Unióba irányuló exportról. Én azt hiszem, hogy itt is el kell gondolkodni arról, hogy hogyan lehet a jó tapasztalatokat exportálni, és ne e, létezzen az a paradoxon helyzet, hogy mi olyan higanyt exportáljunk, hogy aztán hulladékként visszatérjen ez a higany a mi országainkba. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Ami az alternatív lehetőségeket illeti, mindenképpen meg kell találni az új lehetőségeket, hogy mivel lehet mm, helyettesíteni. Be kell szüntetni mindenképpen a, a klorid használatát és a nátrium klór használatát úgy szintén. Úgy gondolom, hogyha együttesen tudunk dolgozni ezen a dosszién, akkor minden célkitűzésünket el tudunk érni. Az utóbbi hónapokban nagyon komolyan foglalkoztunk ezzel a témával. Jó lenne, hogyha Európa ne, nem fogadná be a higanyt, mint hulladékot. Fontos az, hogy Európában olyan ö, helyzet jöjjön létre, amely lehetővé teszi a higany hulladék kezelését. Fontos éppen ezért elgondolkodni az új lehetőségeken. Ami a hulladékot illeti Európában, azt hiszem, hogy derogációra is szükség van, ö, folyékony, higany ö, használatát illetően. Fontos lenne, igen, egy regisztert ö, létrehozni, hogy a higa nyomon követését tudjuk ellenőrizni. Köszönöm szépen, Gerling asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány javaslatot tenni a bizottságnak. Van, aki nem hall. Szeretnék néhány kommentált fűzni a bizottsági javaslatához itt az elején, mert úgy tűnik számomra, hogy jól indult ez a munka, és mindenképpen fontos, hogy a minimatai konvenció értelmében a célkitűzéseinket elérjük, hogy vállaljunk a felelősséget, de azt is el kell ismerni, hogy annak érdekében, hogy a legjobban, legjobban, ha, legjobban hasznot húzzunk ebből az egész folyamatból, az az, hogy az Európai Uniónak a globális konvenció értelmében kell fellépnie. No, a kérdés az, hogy hol szeretnénk növelni Európa felelősségét, kötelességét a minimatai konvenció értelmében, és hol lehet elérni a körny- kedvező környezeti feltételeket. Mert hogyha a környezeti feltételek nincsenek biztosítva, akkor önmagában nem ér semmit az egész folyamat. Ugye volt arról szó, hogy teljes mértékben szüntessük be, tehát legyen egy teljes tiltás, az előadó ugye emellett is érvel. Az Európai Unió export termelését ki lehet helyezni más területekre, és ezáltal hosszú távon beszüntetjük a higany alkalmazását Európában, mert a környezeti és a gazdasági megfontolásokat is figyelembe kell venni. Tehát a teljes körű export tiltással nem igazán értek együtt. Ami az importot illeti, az előadó ugye azt mondta, hogy egy teljes körű tiltás ugye azt is jelentené, hogy a fejlődő országokba tennék át a higany termelést, és itt egy a bolygó szempontjából egy nagy környezeti deficitet jelentene. Ugye az európaiak azt mondanák, hogy ugye mi betiltottuk, de ennek a más területeken nincs környezet szempontjából semmilyen haszna, sőt káros lehetne. Én úgy gondolom, hogy a konvenciónak a rendelkezéseit be kell tartani, azoknak meg kell felelni. Az előadó ugye szólt a különböző rendelkezésekről, az új termékekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségről, a technikai és más területen létező lehetőségek igenis léteznek, hatástanulmányokra van szükség, ezeket meg kell nézni, és ami a fogászati amalgámot illeti. Sajnálatos módon ugye ezt még mindig használják, mindenképpen teljes körülön ki kell vonni a fogászatból az amalgám töméseket. Természetesen tudom, hogy a fogászati területen igenis tal, még mindig ragaszkodnak az tömésekhez, mert azt mondják, hogy ezek a legjobbak. De hát ugye ezek higany tartalmaznak. Meg kell nézni, hogy technikailag milyen lehetőségek vannak. Egyetértek az előadóval a, abban, hogy ne legyen higany az amalgámokban csak ugye annyi, amennyire alapvetően szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jetten Maki, asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, alapvetően egyetértünk ezzel. A higany nagyon veszélyes veszélyes anyag az emberi egészség szempontjából, és a minimatai konvenció egy fontos dolog. Mindenképpen szabályozni kell sokkal szigorúbb módon a higany alkalmazását. Én úgy gondolom, hogy sokkal szigorúbb szabályokra van szükség, mint a most létező szabályok. Stefan Eck előadó, jelentéstevő ugye elmondta a véleményét, én egyetértek azzal, hogy egy, egy megfelelő jogalapunk van már, azt is támogatom, hogy ugyanazok legyenek a szabályok, a standardok az Európai Unión belül, és harmadik országokban is, ahol az export és az import létezik olyan termékekre, amelyek higany tartalmaznak a új technológiáknak is foglalkozniuk kell a higannyal megfelelő módon, és a, az nem elképzelhető, hogy a veszélyes hulladékként visszakapja Európa ezeket a termékeket, és itt, itt kezelje. Ugye, ha teljes körű a tiltás, akkor az alkalmazást ugye eleve már csökkentik, és ez megfelele a minimatai konvenció szellemének. Hogyha ez az egyedüli anyag, amelyet használni lehet bizonyos területeken csak, az előadó néhány módosítót javasolt. Én azt azzal egyetértek, hogy a technológiát mindenképpen mm, támogatni kell, új innovatív eljárásokra van szükség, és a jövőben csökkenteni kell azokat a termékeket, amelyek higany tartalmaznak. Minden jogszabály, amely kihat a különböző volumenekre, a termékekre, a higany tartalmazó termékekre, ezeket felül kell vizsgálni. Köszönöm. Rivázi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én úgy gondolom, hogyha itt hallgatom a kollégákat, hogy azért többé-kevésbé egyetértünk néhány dologban a bizottság is egyetért azzal, hogy a higgany világszinten az egészségre, a környezetre káros. Éppen ezért a lehető hatékonyabb és leggyorsabb módon kell megszabadulnunk a higany termékektől. Azt hiszem, hogy a bizottság is elég messze ment el. Az előadót támogatom, Először is a higany tartalmazó termékek exportját illetően nem igazán jól látom, hogy Európa hogyan exportálhat, amikor ugye eleve ő, tiltott az export a belső piacon. Tehát, hogyha miről lesz szó? Az eldobható elemekről, vagy a fluoreszkáló lámpá, lámpákról, amelyek mondjuk két milligramm higanyt tartalmaznak? Tehát ez nincs egy, nem lehetséges, hogy legyen egy olyan piac, amely Európát védi, aztán a belső piacot is védi. Ez nem lehetséges. Továbbá, ugye hol használják leginkább a fogászatban, a, a malgám ö, tömésekben, és, a, ö, és olyan területeken, amelyek ö, tartalmaznak kloralkálit. Na most azt kérjük, hogy 2021. december 31-től tiltsuk be a fogászok számára is lehetőség nyílik, addig ugye alternatív megoldásokat találjanak. De nézzük meg Svédországot, Dániát, Dániát ők már nem higanyt használnak amalgámként, hanem gyantát például. Tehát amikor már léteznek alternatívák, ugye akkor azt kell használni. De a legtöbb fog, fogorvos még mindig az amalgámot használja. E, tehát arra van szükség, hogy ezt a gyakorlatot e, megváltoztassák. Ugye itt 2021-ről beszélünk, de nem e, sokan vannak azok, akik mást alkalmaznának. Ami a gyonta termékeket illeti, vagy különböző vegyületeket, bispfenolt nem szabad tartalmazniuk, de WHO ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy nincs semmiféle akkodalom. Ugye a kloralkáli gyártásban használják a másik területen a legtöbb higant. Itt is ugye azt mondjuk, hogy 2017-től lehetőség van az alternatívára. Hát már léteznek alternatívák, éppen ezért kell egy szint, ahol betiltjuk, és csak alternatívákat lehet használni. Aztán ott vannak a biogyanták, aztán vannak ugye nátriumetilátot, káliumetilátot, használó ágazatok is, ezeket is meg lehet változtatni. Vannak aztán hulladékok, amelyek vannak ö, folyékony hulladékok, vannak ö, szolid hulladékok. Van, aki azt mondja, hogy folyékony hulladékként kellene tárolni ö, ezeket a termékeket. Nem, ez nem elfogadható. Van, amiből nem lehet aztán kivonni a higanyt. Azok a országok, amelyeknek folyékony vagy már nem folyékony termékeik vannak, ezeket igenis át kell, hogy alakítsák. Tehát itt technológiai transfere van szükség annak érdekében, hogy a vállalatok megfelelő módon járjanak el tudjuk azt is, hogy minél több a hulladék, és minél több hulladékot exportálunk, annál öm, kisebb lesz a nyomon követhetőségi lehetősége ezeknek a hulladékoknak. Aztán ami a tárolást, a végleges tárolást illeti, mert van ideglenes tárolás és végleges tárolás. Tudjuk, hogy mi történt Németországban, aztán Stokaminnal, Strasbourgban, tehát akkor, amikor nagyon mély szinten tároljuk a talajban a, ezeket a termékeket, természetesen a környezetre ez nagyon káros lesz tehát nagyon mélyen nem lehet tárolni, felszínen lehet tárolni, de mindig közbe kell lépni, amikor probléma merül fel. A hulladék ugye nagyon igenis akkumulálódik, ez olyan, mint a rádióaktív hulladékok. Köszönöm szépen a nagyon jó javaslatait az előadónak. Köszönöm szépen, Dornánó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, az előadónak. Több ezer ember betegedett meg Japánban, ezt tudjuk. Ez a Minamatai betegség volt. Ez és azt mutatja, hogy ez az anyag mennyire káros az egészségre a halakban is megtaláljuk a higanyt, aztán a fluoreszkáló lámpákban, az amalgámban, és az aranybányászatban szintén 137 ország, kivéve Észtországot és Portugáliát aláírták a Minamatai konvenciót a higanyról. Ez egy nagyon nagy előrelépés, mert nemzetközi kihatása van. Az Európai Unió azonban nem az alfája és omegája ennek a folyamatnak. Ugye a delegált aktusok kivételt kell, hogy képezzenek, nem pedig szabályt Észtország és Portugália tehát nem írták alá ezt a konvenciót. Mi felhívjuk ezeket az országokat, hogy konstruktív módon járjanak el és írják alá a konvenciót ami az export és az import tilalmakat illeti, erről is szó van, aztán a ö, tartalmú termékek gyártásáról, ö, a konvenció mellékleteit is tiszteletben kell tartani, és végre kell hajtani. Itt egy nemzetközi kötelezettségvállalásról van szó. A konvenció titkársága, titkárságának lehet esetleg küldeni egy levelet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ajúzó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak és az árnyék jelentés tevőknek is. Ez a javaslat a minimatai konvencióval foglalkozik, és a higanyjal kapcsolatosan azt látjuk azonban, hogy hát a helyzet nem igazán a legjobb, az Európai Unión belül sem, nemzetközi szinten sem. A tanács foglalkozott ezzel a témával, de nem vette figyelembe minden rendelkezését a konvenciónak, ugye technológiai paramétereket figyelembe vett a tanács, de nem elég elégséges módon, nem kielégítő módon. Éppen ezért a fontos hibákra vissza kell térni, például a használattal kapcsolatosan a hármas mellékletben vannak rendelkezések, a, aztán a káliumgyártással kapcsolatosan is ugye azt látjuk, hogy vannak alternatívák, és ezekben a technológiákban igenis kiből ki kell vonni a higany, ami a higany hulladékot illeti olyan javaslatok vannak, amelyek kimondják azt, hogy az állandó tárolást folyékony változatban nem lehet engedélyezni. A hulladék párologhat is, nem stabil, éppen ezért ezt nem lehet elfogadni. A bázeli konvenció és a minimatai konvenció értelmében mindenképpen meg kell szilárdítani a hulladékokat. Fontos az is, hogy a, hogyan kezelik a hulladékot. Nagyon szigorú jogszabályra van szükség a bizottság részéről is, a az értékelés is ezen a területen fontos. Na most, ami a föld alatti vagy talaj alatti tárolást illeti, ugye tudjuk azt, hogy ezek a hulladékok olyanok, mint a radioaktív hulladékok, úgyhogy éppen ezért nem elfogadható a föld alatti tárolás, mindenképpen föld felett kell tárolni ezeket a hulladékokat. Persze ez is beszivároghat a talajba és a felszíni vizekbe. A bizottság azt javasolja, hogy egy szokványos tárolást biztosítsanak. Természetesen ez a bizottsági értékelés elég széleskörű, de a 180 oldalban nagyon sok minden hiányzik az értékelésen belül. Nagyon sok terület ugye nem biztonságos, a például a, a só beszivároghat a felszíni vizekbe, és ez egy nagyon korrozív anyag. A bizottság pedig javasolja az állandó tárolást, vannak lehetőségek, új technikai megoldások. Én 100 kilométerre lakom az egyik nagy higany bányától, amelyben nagyon régen már higanytermelés folyik, már a főniciaiak idejében is elkezdődött ez a termelés. Még soha nem volt semmiféle baleset, Természetesen én hajlandó vagyok tovább vitatkozni az előadóval. Köszönöm. Florenc úr. Köszönöm szépen. Nyilván senki nem kételkedik abban itt a teremben, hogy a higany az általunk ismert egyik legveszélyesebb anyag. Ugyanakkor azért arra is utalnék, hogy az utóbbi húsz év alatt már nagyon sokat vitáztunk. E kolléga olyan fiatal, hogy nem biztos, hogy ezekben a vitákban mint részt vett. De természetesen pontosan azért vannak szabályozások. Ugye tudjuk, hogy az amalgámmal kapcsolatban is vannak szabályok. A az viszont egészen rossz, hogy a higany hulladékot exportáljuk. Természetesen, na de hát álljon rá, oda, oda, a határa, és nézze meg, hogy ki mit visz ki, ami higanytartalmú. Minden esetre ezért az a legfontosabb, hogy a higanynak a kezelését tegyük minél biztonságosabbá. Tehát a kezelése, az alkalmazása kell, hogy szabályokon keresztül minden, minél bizottság, biztonságosabb legyen. Így nyilván a szemétben nem lehet kidobni ezeket a dolgokat, de mondjuk a, az új növényvédő szerep, szerekbe nem szabad higany tenni, az, az akkumulátok előállításánál is vigyázni kell. Tehát egyszerűen azt kell tenni, hogy ahol van alternatívája, ahol van új technika, akkor azokat terítsük fel, és ahol pedig higanyt kell használni, ott azt intézkedjünk azért, hogy minél biztonságosabban történjen. Tehát az nem lehet ekkor, hogy egyszerűen csak mindent betiltunk. Nagyon pontosan fel kell deríteni, hogy hol veszélyes a használat, tehát tudjuk, hogy a higany hőmérőket már régen betiltottuk. Most az a lényeg, hogy az iparnak lehetőséget adjunk arra, hogy alternatívákat fejlesszen ki, É, már csak azért is, mert ugye át kell gondolnunk, hogy a jövőben mi befektetjük a pénzünket. Természetesen lesznek módosítók, és én emlékszem, hogy a rics kapcsolatban például 2000 módosító érkezett be, és hogyha a felük ö, ö, érvényesült volna úgy, ahogy kolléga most szeretné, akkor most már egy csepp higanyt nem találnánk sehol Európában. Pedig vannak olyan területek, ahol tényleg jogos, meg, meg kell tiltani, vannak olyan területek is, ahol egyszerűen használandó, de elfogadható a használatuk, de nagyon-nagyon szigorú munkavédelmi szabályok keretében szabad csak alkalmazni a higanyt. Tehát én kérem azért, hogy a, ne, ne, várjuk el, ne várjunk el lehetetlen dolgokat az ipartól. Merci beaucoup, Monsieur le Président Florence. Köszönöm szépen, Florence elnök úr, Nikolás Szik következik. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. E, chcel by som krátko... Köszönöm szépen. Nagyon röviden én is szeretnék szólni, hozzászólni ehhez a témához. Eléggé alaposan tanulmányoztam a kérdést, és néhány dolgot szeretnék elmondani erről, ugyanis nagyon szeretném, hogyha reálisan közelítenénk meg ezt a helyzetet, és reálisan próbálnak hozzáfogni a problémák megoldásához hiszen a hígany csak ott kell megtar- megtiltanunk, ahol a megtiltása valóban lehetséges. Ahogy jelentéstevő úr is mondta, vannak olyan helyek, helyzetek, területek, ahol valóban vannak alternatívák, és ahol valóban lehetséges a higanyt bizonyos termékek előállításánál más anyagokkal helyestesíteni. De ahol ez nem lehetséges, ott megfelelő eljárásokat kell kialakítani, jogszabályokat, amelyek védenek. Katalizátorként tehát vannak más ö, anyagok, vinilklorid monomerek például alkalmazhatók elektródákként higany helyett. Vannak olyan eljárások, amelyek működnek. Nem igaz az, amit a bizottság mond, hogy ezek az eljárások nincsenek meg Európában, de igenis megvannak és szükség van némi átmeneti időszakra annak érdekében, hogy a régi higany, a alkalmazó eljárásokról a higany nélküli eljárásokra áttérjen az ipar. És ez így a mi igényeinknek is megfelelne más anyagokkal kapcsolatban is kiegyensúlyozott volt a megközelítésünk. Én kérem, hogy itt is ez legyen a helyzet, tehát hogy az átmeneti időszakok, a határidők meghatározása az legyen olyan, amely megfelelő mindenfélnek, hogy december, 2020 decembere előtt ne legyen semmi kötelező. A káros anyagokat így tudjuk eltávolítani a környezetünkből. Köszönöm szépen, Linz képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid kérdést tennék fel a bizottság felé. Az export tilalomról már más is beszélt. A jelenlegi rendeletben kivételek vannak, például a kutatási célú, illetve a gyógyszer célú export szerepel benne. Most az új javaslatban csak kutatási célról van szó, és ezért kérdezni meg az Európai Bizottságot, hogy az a kivétel, ami a gyógyszerészeti célú exportra vonatkozott, különösen a homeopatikus szerekre, amelyek ugye nyilván nagyon-nagyon kis mennyiségű higanyt tartalmaznak, hogy ezekre most akkor milyen szabályozás vonatkozik. Mi a bizottság javaslata ezekre a termékekre vonatkozóan? Merci beaucoup. Köszönöm szépen. François Grosztet kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek ugyanis nagyon sok mindent elmondtak már a kollégák abból, amit én el kívántam mondani. Tökéletesen egyetértek a többiek véleményével, aggájaival, hiszen a higany nagyon negatívan érintheti az egészséget és a környezetet. Az állásfoglalás szerintem egy kicsit keményebb, mint a bizottság állásfoglalása számunkra jobban megfelelő a bizottság kevésbé kemény vonalas állásfoglalása. Például itt van a teljes tiltás a higany import kapcsán, valamint a higanyt tartalmazó termékek kapcsán. Az előttem szóló kolléga pedig nagyon helyesen megjegyezte, hogy kontraproduktív lenne egy ilyen jellegű szabály, és miért? Azért, mert a gyógyszeriparban, például homeopátiás gyógyszerekben és oltóanyagokban is használják a merkur bizonyos származ, a higany bizonyos származékait, és ezek olyan gyógyszerek, amelyeket a gyógyszerhatóságok engedélyeztek. Tehát ezek a gyógyszerek megfelelőképpen működnek, ezeknek a pozitív hatását mindenki élvezheti, úgyhogy ha a higany teljes betiltásra kerül, akkor megfelelő átmeneti időszakot kell biztosítani, hogy helyettesíteni lehessen ezeket a termékeket. És ne felejtjük el, hogy nem minden területen vannak meg a helyettesítő termékek egyelőre nem kell túlzottan merevnek és szélsőségesnek lenni, mert azzal is hibákat követünk el. Mindenképpen igent mondunk a higany használatának komoly szigorítására, nagyon sok esetben be is lehet tiltani a higany, de azért nagyon figyeljünk oda, mert még egyszer mondom, bizonyos esetekben még szükséges ez. Köszönöm szépen, Grosztet asszony! Az Európai Bizottság képviselőjének, Winning asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A válaszomban a javaslat általános kontextusára szeretnék kitérni, illetve azokra a kulcsfontosságú kérdésekre, melyeket a kollégák vetettek fel. Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy ezek a megjegyzések jó hozzájárulások ahhoz a vitához, amely még előttünk áll intézményközi szinten. Először is szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az EU úttörő szerepet tölt be a világon, ugyanis a 90-es évek óta folyamatosan csökkentjük a higanykibocsátást a levegőbe, ez 80%-os értéket ért el, és az eljárásokban és a termékekben is csökkentettük ezt a REACH-nek, illetve az ipari kibocsátások irányelvnek köszönhetően. Azt is el kell ismernünk, hogy nemzetközi szinten is nagyon sok minden történik a higany területén, és szükségünk van a nemzetközi szintre, ugyanis a higany 40-80%-a, amely az EU-ban található most meg, valahonnan máshonnan érkezett ide, és itt rakódott le és halmozódott fel. A Minamata egyezmény az EU diplomációjának fontos tényezője, Kína, Japán és az Egyesült Államok is támogatja ezt. Ez megfelel az Európai Uniós akinak, ez valószínűleg világszinten csökkenteni fogja majd a higany kibocsátást, és kiegyensúlyozottá teszi a nemzetközi piacot is, hiszen minden egyes nagy gazdaságnak hasonló szabályrendszerben kell majd dolgoznia, és ez mindenképpen kedvező lesz az innovatív Európai Uniós gazdaságra, hiszen a mi kutatásaink elkötelezettek a higanymentes világ mellett. A bizottság tehát kidolgozta a javaslatát, amelyben úgy gondoljuk, hogy egyrésztről védeni kell az állampolgárok egészségét és a környezetet, másrésztről pedig gyors ratifikációt kell elérnünk, mind az EU, mind pedig a tagállamok szintjén az új higanyfelhasználásokat megszüntetjük, kivéve azokat, amelyeknek egészségügyi szempontból fontos jelentőségük van, és úgy gondolom, hogy ez maximálisan megerősíti vezető szerepünket a higany csökkentés területén. És akkor most nézzük a kulcsfontosságú kérdéseket, melyek felmerültek itt a vitában. Az egyik a fogászati amalgám Ö, nem tudom, hogy jó ötlet-e tovább menni az egyezményen. Végül aztán úgy döntöttünk, hogy erre szükség van, és akkor a vízszennyezést jelentős mértékben csökkenteni tudjuk, és csak a kapszulában létező higanyt engedélyezzük. Egyébként minden más jellegű felhasználást megtiltunk. A hatástanulmányban ugyanakkor látható, hogy szükség van még tudományos vizsgálatokra, hogy milyen mértékben helyettesíthető a fogászati amalgám. A különböző tagállamok különböző sémákkal dolgoznak, és természetesen sok minden a tagállamok hatásköre a nemzeti egészségügyi rendszeren belül. A higany hulladéknál szeretnénk minél gyorsabban előrelépni, 600 ezer tonna folyékony higanyt kell elhelyezni föld alatti tárolókba, és el kell kerülnünk az export válságokat, mert ezek a botrányok nagyon sokat ártottak az Európai Unió imidzsének. Csak szilárd, csak megszilárdított higany tárolását szabad engedélyezni, és egyelőre csak egy megfelelő technológia, egy biztonságos technológia létezik erre. Ahhoz, hogy megfelelőképpen megszilárdítható legyen a higany, és tíz évig tárolható legyen, az azért ne felejtjük el, hogy jelentős mértékű administratív teherhez vezet, mert akkor itt a nyomon követhetőséget biztosítani kell. A higany termékek szabályozása fontos a belső piacon, de ne feledjük el, hogy kivihető a termelés harmadik országokba, ahol az ellenőrzések kevésbé lesznek szigorúak, tehát összességében a környezeti célokat nem érjük el, hogyha az EU-ban betiltjuk azokat a fajta gyártásokat, amelyek harmadik országokban lehetségesek. Ez természetesen nehet, megnehezíti a jövőbeli döntéshozatal, de nem engedhetjük, hogy a belső piac meggyengüljön. Nem higanymentes belső piacra, hanem higanymentes világpiacra kell törekednünk, tehát meg kell egyeznünk kereskedelmi partnereinkkel is, és a felülvizsgálati záradékokat is fel kell használni ebben a tekintetben, hogy a Minamatai Egyezménynek minden kereskedelmi partnerünk megfeleljen, és itt az Európai Unión belül pedig az új normáknak kell megfelelni. Véleményünk szerint ez a leghatékonyabb módja annak, hogy létre tudjunk hozni még a Minamatai Egyezménynél is szigorúbb Európai Uniós normákat, és ezeket be is tudjuk tartatni. hogy adunk-e bármilyen derogációt a gyógyszeripar számára a higany, mint hogy a higany felhasználására. A bizottság egyetlen derogációt javasol, és ez is csak olyan esetekben történhet meg, ahol ezt megfelelő tanulmányok támasztják alá. A higany felhasználása a gyógyszeriparban egyébként meglehetősen korlátozott, és nem gondolnánk, hogy exportra lenne szükség ebben a tekintetben. Nézzük a higany import kérdését, illetve ennek az esetleges tiltását. Valóban csökken a higanykereslet a megszorításoknak köszönhetően, mind az eljárásokban, mind pedig a termékekben, de az Európai Unió továbbra is importra szorul mindaddig, amíg a recikláló kapacitásaink nem érik el a megfelelő szintet. Ezen kívül fontos, hogy nyitva hagyjunk azért néhány kaput abba az irányba, hogy segítsünk azoknak a feltörekvő országoknak, amelyek még nem képesek jól kezelni a higany hulladékukat. Ez mindenképpen fontos érv és fontos célkitűzés. Mm. Ezen kívül az importra vonatkozó szabályokat, amelyek megfelelnek a minamatai célkitűzéseknek, bevettük a szövegtervezetünkbe, Elnök úr, remélem, hogy választottam a felmerült kérdésekre, és reagáltam a megjegyzésekre, úgyhogy vissza is adnám önnek a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, Winning asszony. Most visszaadom a szót Stefan Ecknek, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Florenc úrnak válaszolni. Köszönöm szépen, hogy ilyen fiatalnak tart de igazából csak fiatalnak látszom, mert vegán módon táplálkozom. Nem vagyok olyan fiatal, amennyire látszom, kedves Florenc úr. Tehát Először is köszönöm mindenkinek a módosi, a hozzászólásokat, köszönöm szépen, hogy elmondták, hogy hol vannak a vörös vonalak. Biztosak lehetnek benne, hogy minden megjegyzést és konstruktív hozzájárulást bele fogok dolgozni a szövegbe, hiszen biztos vagyok abban, hogy a közegészség és a környezet védelme mindannyiunknak nagyon fontos. Mindenki tudja, hogy a jelenlegi törekvések, amelyek a higany csökkentésére ö, irányulnak, egyelőre nem elegendőek. Sokkal hatékonyabb intézkedésekre van szükség európai szinten és világszinten is jogi intézkedésekre van szükség, ki kell használni a lehetőséget arra, hogy a környezetre tett hatását a higanynak hosszú távon tudjuk csökkenteni és megelőzni. És el kell hagynunk a saját zónánkat és a jelenlegi kihívások között gazdasági helyzetben is az európai szinten meg kell ezt a, próbálni kezde, kezelni ezt a kérdést, és nem szabad figyelembe, figyelmen kívül hagyni a harmadik országokat sem. Új technológiára és új politikai megközelítésre van szükség. A környezetvédelem figyelembe vételével kell dolgoznunk, nem szabad korlátoznunk az ipari fejlődést, nem szabad figyelemmen kívül hagyni az emberek egészségét, de mindenképpen a jövőbeni érdekek figyelembevételével kell mindent megtenni, és természetesen ehhez hozzátartozik az ipari innováció támogatása is. De még ennél is fontosabb az, hogy egy olyan világot teremtsünk a jövő, jövőre nézve, amelyben a gyermekeink biztonságosan és egészségesen tudnak majd élni. Tehát, hogyha komolyan vesszük a higany csökkentésének szándékát, akkor egy kevesebb higanyt tartalmazó világot kell megpróbálnunk teremtenünk, és ez azt jelenti, hogy a megfelelő intézkedéseket ezen az úton meg kell tenni. A környezetvédelmi politika az egyben gazdasági politika is, amely minden ember életminőségére kihatással van. A környezetpolitika feladata az, hogy a hogy egy fontosabb, hangosabb hangot adjon a jövőbeni környezetvédelmi politikának is, hiszen mindannyiunk felelőssége az, hogy ne hagyjuk az ipari rövidtávú érdekek hangjait megerősödni, igenis támaszunk kihívásokat az ipar elé, igenis innovatívak legyenek, ebbe fektessünk be, hiszen a környezetvédelem e, és a gazdaság érdekei tulajdonképpen kéz a kézben járva ezt kívánják. Már e, nagyon-nagyon kevés az időnk, egyetlen egy bolygónk van, és konzekvensen védenünk kell ezt a bolygót. Köszönöm szépen mindenki figyelmét, továbbra is várom az együttműködést önökkel, és egy e, harmonikus, pihentető nyári szünetet kívánok mindenkinek, hogy utána mindenki kipihenve jöhessen vissza és foghasson hozzá a munkához, és e, remélem, hogy az európai ház repedéseit is e, renoválni tudjuk majd a nyári szünetben. Köszönöm szépen. Viding az, hogy még egyszer szót kért a bizottság részéről, tessék. Elnézést kérek, hogy még egyszer szót kértem. Elfelejtettem megköszönni az előadónak ezt a remek jelentést, elmulasztottam ezt, úgyhogy ezt szeretném pótolni. Köszönöm, hogy ennyire gyorsan dolgozott, és hogy segített nekünk is abban, hogy időben elvégezzük a munkánkat, és hogy a ratifikációra gyorsan fel tudjunk készülni. Úgyhogy köszönöm szépen Ek úrnak a munkát, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a megjegyzéseket. Köszönöm, mondja az elnök, én is csatlakozom a gratulációkhoz, és a remek színben lévő fiatal Ek úrnak gratulálok. Akkor most át kellene térnünk a következő napi rendi pontra, de előtte azért elmondanám, hogy július 13-án déli 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Az Envi-ben október 13-án fogunk majd szavazni. Nézzük akkor a következő napirendi pontot, mint ahogy azt Levia elnök úr már elmondta. A 21-es pontot ugye átugorjuk, az Olaffal nem fogunk most eszmecserét folytatni, mert gondolom, hogy mindenki követte az eseményeket, hogy az EU és Philip Morris közötti megállapodást nem újították meg, úgyhogy az olaf nem fogunk erről vitázni, erről már mindenkit értesített az elnökünk, úgyhogy jöjjön a 22-es napirendi pont, Henrik Végenerrel a Tudományos Tanácsadók magas szintű csoportjának elnökével fogunk most eszmét cserélni a Tudományos Tanácsadási Mechanizmus, az SAM működéséről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívott. Elnézést kérek, hogy megszakítom, mondja az elnök. Aki szeretné elhagyni a termet, kérem, hogy ezt csöndben tegye meg, hogy meghívott vendégünk nyugodtan megtarthassa az előadását. Köszönöm mindenkinek a megértést és az együttműködést. Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen! Tehát köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy meghívtak erre a mai napra, és megkértek, hogy mutassam be az új Európai Bizottsági Tudományos Tanácsadó Mechanizmust. Henrik Wegenernek hívnak, a Tudományos Tanácsadók magas szintű csoportjának elnöke vagyok. Amúgy mindennapi munkahelyemen élelmiszerbiztonsági témákkal foglalkozom, és ennek a bizottságnak és más szakbizottságnak nyújtott tudomás környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági tanácsadással foglalkozom, ezen kívül Dánia Műszaki Egyetemének rektor helyettese vagyok. De most azért jöttem el önökhöz, mert a tudományos tanácsadók magas szintű csoportjának elnökévé neveztek ki. A Gászó Cavário és Jeremy Ray és Jan Marco Müller a titkárság három másik tagja. Remélem, hogy ezen a prezentáción keresztül be tudom mutatni szakbizottságuknak, hogy a tudományos tanácsadó mechanizmus miért fontos testület, és miért tud jelentős munkát végezni az európai politikai folyamatokhoz adott tudományos tanácsadás révén. Not really. Megpróbálom megpróbálom eh, most mondjam, hogy váltsanak diát, és akkor sikerülni fog? Mert az enyém valahogy nem tudja tovább vinni. Ah, you also have to turn it on. Igen, be is kell kapcsolni. Köszönöm szépen. Köszönöm a technikai támogatást. Tehát a tudományos tanácsadó mechanizmus a tudományos bizonyítékok hosszú történetén alapul, az európai politika mindig is használta a tanácsadókat, a tudományos tanácsadókat, a közös kutatócenter, központ, illetve a különböző keretprogramok mindig is igénybe vették az európai jogalkotási munka során a tudományos tanácsadók tanácsait nagyon sokféle politikai területen egy sor decentralizált, speciális ügynökség alakult a 90-es évek során, illetve megalakult a STOA bizottság az Európai Parlamenten belül, amely szintén a parlament munkáját segíti. 2012-ben állították fel a tudományos főtanácsadói posztot. Ez tulajdonképpen most ennek a kiterjesztése, ennek a továbbvitele az a tudományos tanácsadó mechanizmus, amivel most mi foglalkozunk. Úgy döntöttek tehát, illetve Juncker elnök úgy döntött, hogy újra kellett gondolni ezt a funkciót, és új formátumot kellett neki adni. Ezért Moedas biztos kérték meg, hogy egy olyan új mechanizmust javasoljon, amely be tudja tölteni ezt a szerepet. Tehát egy olyan mechanizmus megteremtésére volt szükség, amely magas szinten a bizottság politika koordinál, koordinálásához tud tanácsadót, tudományos tanács, tanácsot adni, és minden tudományos területtel kapcsolatban az európai jogalkotási folyamatot támogatni tudja. A biztos tehát úgy döntött, hogy egy tudományos tanácsadó mechanizmust fog kialakítani, amely ennek a diának a közepén látható, egy tudományos tanácsadókból álló magaszintű csoport az egyik része, én vagyok e, ezek közül az egyik, erre majd még visszatérünk később, illetve egy működtető titkárság is ide tartozik, amely támogató funkciókkal látja el a csoportot. Úgyhogy gyakorlatilag a fő tanácsadói funkciót terjesztették ki, bővítették ki ilyen módon egy egész csoporttá, sokkal komplexebb maga a mechanizmus, és így sokkal komplexebb munkát és nagyobb mennyiségű munkát tudnak vállalni, tudunk vállalni vállalni. Különböző megkeresésekre, kérésekre reagálunk, ezeket a bizottság elnöke vagy a biztosok teszik fel nekünk, Muedas eh, biztoson keresztül, és akkor mi a biztoson keresztül juttatjuk el tanácsainkat, válaszainkat a bizottság részére tudományos hozzájárulással élünk, különböző akadémiák, tudományos társalások, társaságok, testületek véleményét kérjük ki az Európai Uniós szinten, illetve a még szélesebb tudományos közösségen belül is. Tehát az a célunk, hogy minél szélesebb körben tudjuk támaszkodni témakörökön és az hagyományos akadályokat legyőzve globális szinten ki tudjuk használni a világban létező tudományos tapasztalatot. Ez a kép mutatja meg, hogy a tudományos tanácsadók magas szintű csoportjának kik a tagjai, és szerepel a képen a biztos úr is. Szeddik Viani bal oldalon, legszélen, nagyon híres francia matematikus. Elvira Fortunato, elnök helyettes asszony, portugál alkalmazott tudományokkal foglalkozik. Rolf Dieter Hayer, nemrég még a CERN elnöke volt, részecskefizikus. fizikus Pearl Dextra, holland tudós Janusz Buzsnyiki, lengyel molekula, molekuláris biológus, Julia Slingo pedig angol meteorológus és klímaszakértő. Én pedig aki elnök vagyok, főként élelmiszer és élelmiszerbiztonsági kérdésekkel foglalkozom. Itt a, látható tehát a csoport, és látszik, hogy úgy határozták meg az összetételét, hogy minél nagyobb tudományos területeket lefedjem, gyakorlatilag minden tudományos területre vonatkozó, minden tudományos politikai területre vonatkozó kérdéssel tudunk foglalkozni, és a több témát felölelő összeállításunk miatt mindenféle területről, területtel kapcsolatban tudunk tanácsot adni. Mi a feladatunk? A magas szintű csoport feladata egyrészt válaszadás, tehát hogy kérésre független tudományos tanácssal éljünk az európai politikákhoz, illetve jogalkotáshoz, bármikor és bármiféle politikai területet illetően, hosszú, közép és rövid távon, vagy válsághelyzetben, akut tanácsadó, tanácsadást kívánó helyzetekben egyaránt. Nagyon fontos megérteni, hogy a mi munkánk nem kettőzhet meg, nem ismételhet meg más tanácsadói munkát, hiszen tudjuk, hogy már létezik e, igen nagy számban olyan tanácsadó testület, amely ellátja az Európai Unió tanácsadását, úgyhogy ezeknek a testületeknek a munkáját, feladatait mi nem, nem vállaljuk fel, hanem ehhez képest további feladatokkal foglalkozunk. És a az általunk bemutatott bizonyítékokat alaposan megindokoljuk. Ezen kívül proaktívan is föl szoktunk lépni, amikor úgy látjuk, hogy valahol szükség van tudományos tanácsadásra, illetve javaslatokkal élünk arra nézve, hogy a tudományos területen hol van szükség bizonyos fejlesztésre, vagy hol lehet erősíteni más tudományos tanácsadó struktúrákkal a szinergiákat. Szeretném ezt az utóbbit egy kicsit még részletezni, tehát a szinergiák kérdését, mert valószínűleg ez az a terület, ahol a legfontosabb hozzájárulással élhetünk, és ahol az európai politikai tudományos tanácsadási kapacitást leginkább befolyásolni tudjuk. A biztos a tudományos tanácsadó mechanizmus megalapításával párhuzamosan minden nemzeti akadémiai társaságot, közösséget megkért arra, hogy csatlakozzanak egymáshoz, és közösen járuljanak hozzá a, ahhoz, hogy a politikai jogszabályalkotást tudományos tanácsadással lássák el. Egyébként eddig ez nem volt így, és hazámban is és más tagállamokban is az volt a helyzet, hogy az akadémiák, különböző tudományos társaságok nem játszottak aktív szerepet a politikusok tájékoztatásában és nem folytak bele a politikai vitákba, nem folytak bele a politikai döntéshozatalba, nem járultak hozzá a tudományos eredményekkel ennek a munkának az elvégzéséhez. Én úgy gondolom, hogy a tudományos tanácsadó mechanizmus megalapításával, illetve azzal, hogy az európai akadémiák és tudományos társaságok között most egy jó együttműködés alakult ki, sokkal jobb struktúrát a munkát tud végezni az európai tudományos közösség, és sok mindennel hozzájárulhat a politikák kialakításához. Sokkal több, szélesebb körű forrásból tud független tanácsot összegyűjteni, és a legmagasabb szintű tudományos tanácsot át tudja adni a politikusoknak. Azon kívül, hogy függetlenek vagyunk, ami egyébként nagyon fontos része a tanácsadó mechanizmusnak. Azon kívül átlátható módon működünk, és minden tevékenységünket megosztjuk a weboldalunkon. A weboldal pontosan azért jött létre, hogy ezt lehetővé tegye, és biztosítsa az átláthatóságon az üléseink jegyzőkönyveit itt nyilvánosságra hozzuk, és minden dokumentum, amely a munkákkal, munkákkal kapcsolatos, szintén elérhető a weblapunkon. És hogyha bármilyen határozatot hozunk, vagy eredményre jutunk, azt szintén nyilvánosságra hozzuk, hogy bárki számára elérhető legyen. Most szeretnék arról beszélni, hogy milyen konkrét témákkal foglalkoztunk eddig. Eredetileg két fő témával foglalkoztunk, két fő témához adtunk tudományos tanácsot. Az egyik a kiberbiztonság kérdése volt, amiről most nem, vagy nem fogok túlságosan sok részletet elárulni, ez nem is a jelenlegi bizottság szakterülete, de a másik valószínűleg nagyon érdekes az önök számára, úgyhogy inkább ezzel fogok kicsit részletesebben foglalkozni, illetve meg fogom magyarázni ezen a példán keresztül, hogy mit tettünk, és hogy tulajdonképpen hogy működik ez a mechanizmus. Ez a téma arról szólt, hogy hogy tudjuk csökkenteni a különbséget a könnyű gépjárművek kibocsátásának laboratóriumi tesztelése, illetve a valós körülmények közötti kibocsátás között. Ezt a feladatot kanyete, biztos úr szabta ki ránk, illetve Moedász biztoson keresztül kért meg minket arra, hogy készítsünk el egy olyan anyagot, amely először is az alkalmazási kört határozza meg, és felméri, hogy milyen adatokról, tanácsokkal tudunk szolgálni. Ennek alapján döntött a biztos úgy, hogy megbíz minket ezzel a feladattal. Az alkalmazási kört meghatározó dokumentum tehát úgy szűkítette le a feladatunkat, hogy azzal két cselekvési vonalat tudunk a bizottságon belül támogatni. Az egyik az, hogy biztosítjuk, hogy az új világszerte összehangolt vizsgálati eljárást minél közelebb hozzuk a valós ö, körülmények között tapasztalható kibocsátással, illetve hogy megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak annak, hogy nagy, nagymértékű üzemanyag kibocsátási, üzemanyag felhasználási adatokat, illetve az ezeket vizsgáló eszközöket fejlesszünk ki. Először is szeretném megmondani, szerettük volna felderíteni, hogy mi annak a tudományos alapja, milyen tudományos alapjon tudjuk továbbfejleszteni a méréseket, ezeket a kibocsátás méréseket annak érdekében, hogy azok a reál, valós körülmények közötti kibocsátáshoz minél közelebb legyenek, illetve hogy milyen megközelítéseket kell alkalmaznunk, milyen erősségeink és gyengeségeink vannak, és hogy milyen további tudományos és elemző munkára van szükség ennek a feladatnak az elvégzéséhez tehát egy ilyen dokumentumot ki kell kidolgoznunk, amelyek, amely aztán meghatározza az elkövetkezendő években kialakított politikát. A következő ütemterv szerint dolgozunk. Amikor elfogadtuk ezt a az alkalmazási kört meghatározó dokumentumot februárban. Úgy döntöttünk, hogy októberre készítjük el a véleményünket. Megfelelő hosszú időt hagytunk tehát arra, hogy minél alaposabb munkát tudjunk végezni elkezdtünk, és még mindig folytatjuk az irodalom kutatását, illetve a különböző rendelkezésre álló bizonyítékok összegyűjtését. Ennek keretében meglátogatjuk az egyik, meglátogatjuk az egyik legfontosabb központot, amely ezzel a témával foglalkozik, Iszprában. Azon kívül egy workshopot tartottunk Lisszabonban, ahova gyakorlatilag a globális szintéren létező minden magas szintű szakértőt meghívtunk, tehát a legmagasabb szintű tudományos véleményeket kértük ki. Ilyen módon egymást kiegészítve minden megválaszolandó kérdésre választ próbáltunk találni. Lisszabonban ebben a, ennek a workshopnak a keretében nagyon nagy mennyiségű adatot kaptunk. Szeptemberben lesz majd egy az érintetteket összegyűjtő találkozó, ezek olyan érintettek, akik a tudományos közösségen kívül működnek. Őket is megkértük arra, hogy járuljanak hozzá magas szintű munkacsoport munkájához saját tapasztalataikkal, véleményükkel, és majd mindezek alapján fogjuk októberben kialakítani a véleményünket. Így működik a mechanizmus, tehát az elérhető irodalmat, adatot, tudományos bizonyítékot összegyűjtjük, így szokott ez egyébként lenni mindig a tudományos értékelések elkészítésénél. Aztán a szakértők összehívása, workshop rendezése, minél ö, tapasztaltabb, magasabb szintű szakértőket hívtunk össze, és az akadémiák, különböző tudományos társaságok segítettek mind nekünk abban, hogy a legkiválóbbakat válasszuk ki, és végül az érintetteket, a nem tudományos területen dolgozó érintetteket is megkértük, hogy szeptemberben majd gyűjjenek össze és segítsenek, segítsék a munkánkat a saját véleményükkel. Remélem, hogy ennek alapján már világos a szakbizottságnak is, hogy milyen viszonylag bonyolult módon működik a tudományos tanácsadó mechanizmus, és hogy milyen több témakört, több tudományágat is átfogó megközelítést alkalmaz. Azon kívül figyelmükbe ajánlanám, a, ahogy ez a honlapunkon is látható, hogy még egy harmadik témán is dolgoztunk, amely sokkal rövidebb időszakot <clears throat> foglalt el. Ezzel kapcsolatban nem kellett véleményt készítenünk, csak magyarázatot adnunk. Egy magyarázat, magyarázó feljegyzést készítettünk pontosan a glifozát ügyében, annak érdekében, hogy a bizottság elnökét és az ezért felelős biztos tájékoztassuk arról, hogy jelenleg milyen tudományos értékelések vannak a glifozátról ezen a területen. Úgyhogy jelenleg három kérdés van, amelyel már foglalkoztunk, vagy jelenleg is foglalkozunk a tudományos tanácsadó mechanizmuson belül. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmet, és szíves, szívesen válaszolok bármely felmerülő kérdésre. Köszönöm szépen. Senki sem kért szót jelenleg még. Nincs a listámon senki, nincs, nincs kérdés. Szeretnék kérdezni valamit az önök kapcsolatáról, hogyha van-e egyáltalán kapcsolatok a, ugye a parlamenttel, lehetne. Ha megnézzük az, azokat a témákat, amelyekkel mi is foglalkozunk, és adunk információkat a bizottságnak, a parlament hogyan tudná be belekapcsolódna vagy a parlamentet is tudnák, tud, a parlamentnek is tudnának adni tanácsokat? Köszönöm szépen. Én azt mondanám, hogy nem közvetlenül, de, de a vélemények és más ö, olyan vélemények, amelyek a tudományos tanácsadási mechanizmusból jönnek, természetesen arról is szólnak, hogy milyen döntéseket hoz a parlament, tehát remélem, hogy segíthetünk azáltal, hogy a politikai a vita minőségét javítjuk, vagy ahhoz hozzájárulunk, és a STOA bizottsággal is kapcsolatban vagyunk. Természetesen a politikai viták, amelyek folyamatban vannak olyan területeken, amelyeken mi is dolgozunk, hogy, hogy általános, átfogó, tudományos értékeléseket adjunk. Tehát, hogyha ha hozzájárulásunk konstruktív, segíti illeti a döntéshozatali politikai mechanizmusokat, akkor ez így hozzájárulhatunk. Elnök, köszönöm, hogyha Kostet asszony kért szót. Tehát önök az Európai Bizottságtól függnek, ugye ezt mondtam, és amit Gerling asszony mondott. Tehát mi nem kérhetünk önöktől ki egy, tudom, például egy tudományos véleményt, például ugye itt volt az endokrin zavarokkal kapcsolatos téma, mely nagyon kényes volt, nagyon sok embert érint. Tehát, hogyha mi szeretnénk a legjobb véleményt megkapni például egy ilyen témában, akkor önök például egy független véleményt tudnának adni, és ezáltal hozzájárulnak a mi munkánkhoz, az információkkal? Köszönöm szépen. Most, a, ahogy én ezt értem, akkor a, a munkamódszerük vagy válaszolunk a, a bizottság felkérésére, vagy pedig saját magunk dolgozunk ki véleményeket, és ebben a második módozatban ugye mi olyan témákkal dolgozunk ki, amelyekhez hozzáadhatunk releváns tudományos inputot. Nagyon sok munka van folyamatban jelenleg, és jelenleg, ha nem is több hozzáadott értéket tudunk ez a témához hozzáadni, de van nagyon sok téma, amelyek, amelyek rajta vannak a mi munkánk, munkalistánkon a különböző akadémiákkal is párbeszédben vagyunk, felkerünk akadémiákat, hogy foglalkozzanak olyan témákkal, amelyekkel ők tudnak foglalkozni, ahogy ez benne volt a beszámolómban is. Négy, öt, hat témával foglalkozhatunk körülbelül évente. Nagyon sok persze a nehéz kérdés, amelyen tovább kell majd dolgozni, és ki kell fejleszteni tudományos értékeléseket. A, ennek a ö, tudományos tanácsadás mechanizmusnak az erős oldala az, hogy strukturált párbeszédet alakít ki az Európai Tudományos Akadémiákkal, és ezáltal megvan az alap, hogy információkat, tanácsokat dolgozunk ki európai szinten, de a nemzeti tudományos akadémiák is igazából segíthetnek abban, hogy támogatják az európai politikát a különböző területeken. Köszönöm szépen. Nincs más felszólalási kérelem. Akkor még egyszer köszönöm szépen önnek, elnök úr. Köszönöm ezt a beszámolót. Most pedig Áttérünk a következő napirendi pontra. Ez a 23. napirendi pont. Itt egy állásfoglalásra irányuló indítványról van szó transz zsírsavak témában. Néhány társ, szponzor nincs itt, de Szomer asszony kapja meg a szót azonnal. Ja, vielen Dank. Ich habe ja äh, gar nicht damit gerechnet. Köszönöm szépen, nem is számítottam rá, hogy ilyen gyorsan szót fogok kapni. Kár, hogy ma beszélünk erről a témáról, amikor egy csomó kollégánk mással van elfoglalva, és nincs itt de azért jó, hogy ezt a közös állásfoglalást el tudtuk foglalni, és közös szöveget tudtunk kialakítani az élelmiszerekben található transzsírok témájában. Örülök neki, hogy a bizottság már 2010, már végre előállt ezzel a javaslattal, ami már 2014. decemberében meg kellett volna, hogy jelenjen. Tehát a transzsírok a szív- és érrendszeri megbetegedéseket igen nagy számban okozzák, és ezért az élelmiszerekről szóló rendeletben, ha legalább nem is tudtunk megállapodni arról, hogy kötelező, kötelező lenne a jelölésük, akkor ugye még nem is tudtunk túlságosan sokat a transzsírokról, nem tudtuk, hogy lehetséges a lelölésük, vagy esetleg egy küszöbértéket kellene meghatározni, egy legmagasabb <clears throat> maximális értéket, amely ennél magas nem megengedhető az élelmiszerekben. Minden esetre most megérkezett a bizottság javaslata, és ezzel kapcsolatban kell dokumentumot készíteni. De vannak már olyan tagállamok, amelyekben már van egy küszöbérték a transz zsírsavakra vonatkozóan. A bizottság kutatásai világos kapcsolatot állapítanak meg az szív- és érrendszeri megbetegedések és a transz zsírsav tartalom között, de ugyanakkor azt is megállapítja a tanulmány, hogy a transz zsírsavak tart, élelmiszerekben tapasztalt tartalma csökkent, átfogó jelleggel, de még mindig vannak olyan termékcsoportok és országok, ahol nagyon magas. Különböző opciók, lehetőségek vannak, vagy határérték megállapítása. Itt ez lenne a leghatékonyabb megoldás egyébként a bizottság szerint, és szerintem is, valamint egy sor kollégám szerint is ez lenne a leghasznosabb. Méghozzá azért, mert a polgárainknak csak egy harmada az, aki egyáltalán tudja, hogy mi az a transzsírsav, ezért a jelölés igazából nem érni el a célját mert ez nem adna értékelhető információt a polgárok nagy többségének. Ezért jobb megoldás az, hogyha egyszerűen kötelező maximális határértéket állítunk be. A tanács is kapott tőlünk egy szóbeli kérdést, kíváncsi leszek majd, hogy mm, kíváncsiak vagyunk, hogy mi az ő véleményük erről de nyilván a bizottságnak elég időt kell ahhoz adnunk, hogy a küszöbértékek hatását a különböző gyártókra nézve, illetve az egészségre nézve értékeljék, és hogy megnézzék, hogy hogy lehet fenntartható küszöböt kialakítani. Ehhez még kellenek információk. Azt mondja, olyan kollégák is vannak, akik azt mondják, hogy nincs szükség ezzel kapcsolatos hatástanulmányra, hogy rögtön meg lehet állapítani egy küszöbértéket. Én úgy gondolom, hogy szükség van egy hatástanulmányra, egy alapos tanulmányra. Például arról, hogy az élelmiszerek gyártása során keletkezett transzsírsavakkal mit teszünk, hiszen amikor sült krumpli gyártanak például, akkor a gyártási folyamat során ö, keletkeznek transzsírsavak. Akkor ezekre vonatkozóan is legyen egy küszöbérték, vagy akkor ez maradjon ki tehát gyakorlatilag eddig a friss termékeket kizártuk a, ezekből a ö, jogszabályokból, de hogyha ilyenfajta termékekre is szeretnénk ö, határértékeket megállapítani, akkor a közvetlenül az előállítótól megvásárolt ö, termékekre is gondolnunk kell. Ö, és hogy hogy tudjuk ezekben mérni. Nyilván az összetétel lista is tartalmazhatja ezt, de ehhez kapcsolódóan még a term, a, a, az előállítás folyamatát is figyelembe kell venni. Úgyhogy ehhez kell egy új, új hatástanulmány a transzsírsavakat nagyon sokféle betegséggel összehozza az állásfoglalási indítvány, pedig azért vannak olyanok is, amelyek, amelyeknek semmi közük ehhez. Például az, endometrió, az endometrióz az ús például egy olyan betegség, amelynek egészen biztosan semmiféle tudományos bizonyítékkal nincs arra, hogy, hogy közel lenne a transzsírokhoz. De természetesen vannak olyanok, amelyek, amelyeknél jogos a kérdés. Öm, aztán, ahol természetesen előfordulnak a tranzsírsavak, hát vannak olyan termékek, amelyek megmérhető mérhető, van, ahol nem, mondjuk a hús és a tej olyan termék, ahol természetes módon előfordulnak, és nem feltétlenül muszáj ezeket is belefoglalni a korlátozandó termékek körébe. De azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Unió polgárai nagyon sok húst tesznek, és ezzel párhuzamosan a transzsírsav fogyasztás is magas és ahol természetesen előfordul, ugye annak ugyanúgy hatása van az egészségre, mint, ahol, mint a, amelyik termékbe hozzáadják az előállítás során. És ez, ennek tudatosulnia kell minden állampolgárban. Aztán a következő, a tranzsírsavak küszöbértékének megállapítását az is kell követ, annak is kell követnie, hogy e a tranzsírsavak helyett valami másra helyettesítsük azt az összetevőt, ami, amire szükség van. Ezt is át kell gondolni. És természetesen mindennek, mindezzel kapcsolatban a fenntarthatóság is feljön kérdésként ugyanis a transzsírsavak legfontosabb alternatívája pálmaolaj, viszont mindenki tudja, hogy, a, hogy ez, illetve a transzsírsavak más zsírokkal való helyettesítése gyakorlatilag zsírhiányt eredményezhet világszinten. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták nevében Ähm, Köszönöm szépen. Zárbú helyett én fogok szólni. Ő az árnyékjelentéstevő, vagy társjelentéstevő. Az ő nevében nagyon szívesen elmondom a véleményét, hiszen egyetértek vele. <clears throat> Zomer asszony már nagyon sok dologra utalt, amely, amelyet mi is helyeslünk a transzsír savak szív- és érrendszeri megbetegedés valószínűségét emelik, és ezért kötelező határértéket szeretnénk bevezettetni az iparilag előállított élelmiszerekben, ahogy az már néhány tagállam letesztelésre került, és ez mind bebizonyította, hogy ilyen intézkedésekkel gyakorlatilag csökkenteni lehet az adott megbetegedéseket. Tehát az olyan lakosság, amely kevesebb tranzsisavat fogyaszt, egészségesebb lesz. Ezen kívül az iparilag hozzáadott tranzsísavakra kell koncentrálnunk, nem pedig a termékekben természetesen előforduló tranzsírsavra. Tehát inkább a snackek, a patogatott kukorica, keksz és egyéb termékek, chipsek szempontjából fontos ez. Márpedig azért is, mert ezeknek a termékeknek általában nagyon alacsony az ára. A mesterségesen hozzáadott tranzsíroktól, tranzsírsavaktól, tehát pontosan azok az emberek szenvednek legtöbbet, akik anyagi körülményeik miatt amúgy is egészségtelenül táplálkoznak. Tehát ezen is segíteni, segíthetünk a problémán, Igen, illetve azzal, hogy az egészségre gyakorolt káros hatásáról minél jobban tájékoztatjuk a nyilvánosságot. És itt egy jelölésről is el kell gondolkodni. Az Európai Unióban jelenleg nagyon tarka a helyzet, van szabályozás, van önkéntes szabályozás az Európai Unión belül. amíg nincsen harmonizált megközelítés, addig nem is tudjuk megelőzni a tranzsírsavak által okozott betegségeket. Ezért fel kell szólítanunk a bizottságot arra, hogy fogadja meg a tanácsainkat, és minél gyorsabban kötelező jellegű felső értékeket állapítson meg a transzsírsavakra, illetve a CETA és a TTIP kapcsán megemlíthetjük, hogy azért Amerikától példát is tudunk venni, hiszen ott náluk léteznek már ilyen értékek. Ezt az EU-ban is követhetnénk, ezt a tendenciát. Köszönöm szépen. Most pedig Frederik Krisz asszony kap szót az Áder Köszönöm szépen, elnök úr! Ami az állásfogás indítványt illeti, amely itt van előttünk, ugye itt nyolc frakció nyújtotta be, tehát ez azt jelenti, hogy a parlament részéről és a mi bizottságunk részéről is itt egy közös véleményről van szó, hogy a transzsírokat mindenképpen csökkentsük. Ahogy már más területen is elhangzott, már nagyon régóta prioritás ez a téma a parlamentben. A transzsírsavak számos patológiához és betegséghez kapcsolódnak. Mindenképpen Ugye itt a preambulum bekezdésekben tisztázni kell bizonyos dolgokat, természetesen a szív- és érrendszeri betegségek, aztán az endometrózis, meg van említve, viszont a mm, elhízás nincs. Ez nagyon furcsa számomra, már több mint tíz évvel ezelőtt Mm, rá, felhívtam a figyelmet a tranzsésavakra, amikor a jelentésemet elkészítettem a túlsúlyról, az elhízásról, a zöld könyv számára. Úgy tűnik, hogy a dolgok fejlődnek, de nem igazán gyorsan változnak. Harmonizálni kellene sokkal jobban európai szinten ezt a munkát, Tudjuk azt, hogy milyen káros a túlsúly, az elhízás. Látjuk azt, hogy a tanzsírsavaknak milyen következményei vannak. Elsősorban a fiatalok egészségére akár 10 grammot is naponta elfogyasztanak, különféle kekszeket, ipari termékeket, 10 g az ötször több, mint az a küszöbérték, amelyet számos tagállam meghatározott. Mindenképpen Dánia ugye nagyon jelentős fejlődést ért el, de ott van Magyarország, Letország és Ausztria is, ott vannak az elsők között, és felvetik a harcot ezen a területen, ugyanis a fiatalok azok, akik leginkább érintettek. A szlovák miniszter, Tomás Drucker ma délelőtt ugye megemlítette azt, hogy meg kell erősíteni a nemzeti gyakorlatot a táplálkozás terén, tehát nemzeti tapasztalatokról beszélt, vagy gyakorlatról beszélt, ez jó dolog, de ezt európai szinten is harmonizálni kell. Mellesleg a hatodik bekezdésben ez benne van, ezt meg lehet nézni az állásfoglalási indítványunkban. Aztán van egy másik pozitív dolog a szövegben, nevezetesen itt a három opció, említjük meg a címkézést és más területeket mellesleg. Decemberben a bizottság is tett javaslatokat ezzel kapcsolatosan, aztán a határértékek, a küszöbértékek is nagyon fontos szerepet játszanak. A nyolcadik bekezdésben látjuk ezt, melyek a kötelező korlátok, itt a határok a savak esetében, aztán a hetedik bekezdésben látjuk azt, hogy ugye ne lássuk el sok technikai információval a fogyasztókat, itt például a címkézés területén. Én úgy gondolom, hogy olyan leegyszerűsített címkézésre van szükség, amely különböző színeket alkalmazna. Természetesen ebbe be kell vonni az iparágakat is, mert az iparágaknak is részt kell venniük a nagy élelmiszeripari cégeknek, és meghatározott ütemben ki kell vezetni a tranzsésavakat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Rész asszony, köszönöm ezt a hozzájárulást. Most Bojlan asszony kap szót a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értettem, akkor ugye a kollégák azt mondták, hogy hogy bizonyíték van arra, hogy a tranzsírsavak számos betegséghez köthetők. Ugye a mindennapi táplálkozásunkban nagyon nehéz elkerülni. Írországban 10 ezer ember hal meg évente a szív- és érrendszeri betegségekben. A savak ugye megtalálhatók a feldolgozott élelmiszerekben, és az Egyesült Államok is sokat kritizálták, viszont van egy olyan jogszabályuk az élelmiszerekre vonatkozólag, amely nagyon is előre haladó, előre mutató. A két éven belül ki fogják vonni a tranzsírsavakat az élelmiszerekből. Ami a jövőbeni akciókat illeti, el kell ismerni azt, hogy, hogy szabályozni kell a különböző iparágakban felhasznált tranzsírsavakat, vannak zavaró momentumok is, itt a kollégák is elmondták, hogy a csomagolásokon, a címkéken túl sok információ van, a fogyasztók nem igazán tudják, hogy miben van transzsírsav. Tehát lényegében a legfőbb szempontok nincsenek a címkéken. Ami a 2011-ben elfogadott jogszabályt illeti, ugye a bizottság ezt a jogszabályt akarja továbbfejleszteni, fontos ez a jelentés, mert igenis szükség van korlátozni a tranzsírsavakat, mindez kihat más területekre is. Nagyon sürgősen csökkenteni kell a tranzsírsavakat, ugye vannak olyan iparágak, ahol önkényesen ezt már meg is tették, és fontos az egészsége a fogyasztóknak mindenképpen. Ezt figyelembe kell venni. Elnök, köszönöm szépen, Bojlan asszony. Most pedig Dornánó asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a transzsírsavak kapcsán az Európai bizottság jogosan hangsúlyozta azt, hogy a rossz táplálkozási szokások a fiataloknál és a bevételű háztartásoknál milyen komoly problémát okoznak. Ez a szöveg is sugalja azt, hogy nagyon nehéz ezeket a rossz szokásokat megváltoztatni. Hogyha európai szinten szeretnénk plafonértékeket elfogadni a transzírsavak esetében, akkor Gondoljunk arra, hogy ezek valóban jó és hatékony intézkedések lesznek, de mind a kvantitatív, mind pedig a kvalitatív kitételekre ki kell térnünk. Hogyha szeretnénk szabályokat felállítani, akkor azt tagállami szinten is meg kell tenni, és európai szinten is. A bizottság elmondta, hogy amennyiben egy tagállam nemzeti szabályokat hoz, akkor a saját élelmiszeriparát fogja nehéz helyzetbe hozni a közös piacon belül. Itt azért láthatóak a közös piac korlátozásai. A szívbetegségek az egyik legfontosabb halálozási okként jelennek meg, és ezek közvetlenül köthetőek a transzsírsavakhoz. Köszönöm szépen Dornáró asszonynak, most az Európai Bizottság részéről Nikola Kopulu asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Körülbelül négy hónappal ezelőtt a bizottság bemutatta a transzsírsavakról szóló jelentését. Szeretném ennek a jelentésnek a legfontosabb kitételeit elmondani. Ez általánosságban az Európai Uniós élelmezésben és az élelmiszeripari termékekben megjelenő transzsírsavakról szól, a szívbetegségek kockázatairól, és megállapította a tanulmány, hogy szabályozni a transzsírsavakat valószínűleg a leghatékonyabb eszköz. Ugyanakkor a jelentés a konklúzióban azt is megjegyezte, hogy további tudományos kutatásra van még szükség, és ezért a bizottság hatástanulmányt szeretne elkészíteni, amely egy széleskörű nyilvános konzultációt is magába foglal, majd is ez alapján fogjuk meghozni a politikailag fontos döntéseket. A bizottság örömmel tapasztalja, hogy nagyon komoly támogatottsága van annak, hogy az Európai Unió fellépjen, méghozzá gyorsan fellépjen a tranzősavak szabályozásával kapcsolatban. Feljegyeztünk minden egyes aggályt, ami elhangzott, és mi is egyetértünk abban, hogy gyors eredményekre kell törekedni. Mindenkit szeretnék biztosítani afelől, hogy mi ugyanolyan aggályosnak tartjuk a tranzírsavak helyzetét, mint önök, és mi is úgy gondoljuk, hogy gyorsan fel kell lépni. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a jobb jogalkotásra is törekednünk kell, ami pedig azt jelenti, hogy tudományosan megalapozott politika csinálást várnak el tőlünk. Ezért még további tudományos érveket és bizonyítékokat kell begyűjtenünk annak érdekében, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan tudjuk elérni a célokat. Több aspektust is megvizsgáltunk, de bizonyos esetekben még tovább kell mennünk a vizsgálatokban, és visszatérnék mindazokra a témákra, amelyeket a márciusi vitán, illetve most megemlítettünk. Például meg kell néznünk azt, hogy a tranzitsavakra vonatkozó szabályok nem fogják-e negatívan befolyásolni az élelmiszeripari vállalkozásokat, különösen a KKV-kat, mint ahogy a Zomer asszony is elmondta. Ezen kívül meg kell néznünk, hogy milyen alternatívák léteznek a részlegesen hidrogénezett növényi olajok kiváltására. Ezeknek az alternatívnak a fe, alternatíváknak a felhasználása, mint például a pálmaolaj, megint más negatív hatásokkal járnak meg kell néznünk még részletesebben, hogy a tranzírsavakra vonatkozó kezdeményezés, amit megállapítunk, az olyan-e, amit a gyakorlatban jól végre tudnak-e hajtani a tagállami ellenőrző hatékony hatóságok, és nagyon fontos az is, hogy különbséget tegyünk a A kérődzőkből származó és az iparilag előállított transzsírsavak között. A bizottság az elmúlt hónapokban több szinten is foglalkozott ezzel a témával, és nem sokára nyilvánosságra hozzuk a következő hatástanulmányunkat a transzsírsavak területén. Ez az elkövetkezendő hetekben megtörténik majd. Az egészségügyi főigazgatóság vezeti ezt a témát, de más főigazgatóságokkal is kapcsolatban állnak. Ez egy első verziója lesz majd az igazi, a nagy hatástanulmánynak. Először is leírjuk majd a problémát, leírjuk az érdekelt felek véleményét, utána beazonosítjuk az elérendő célokat, ezen kívül elemezzük, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elve betartásra került-e, megnézzük a különböző politikai opciókat, és ezeknek a kihatását is megbecsüljük és vizsgáljuk. Leírást készítünk arról, hogy milyen adatokra van szükségünk, és hogy milyen konzultációs stratégiát fogunk majd felállítani. Azt is szeretném egyértelművé tenni, hogy ez most nem megismétlése lesz az Európai Bizottság jelentésére, hanem csak felhasználjuk azokat az adatokat és elemzéseket, amikkel eddig rendelkeztünk. Röviden felvázolnám, hogy mi lesz a jövőbeli munkánk, ez persze még változhat. Tehát, hogyha elkészítettük ezt az előzetes hatástanulmányt, ez megjelenik majd a bizottság honlapján, és utána egy visszajelzési periódus kezdődik meg, ahol az érdekelt felek elmondhatják a véleményüket. Körülbelül ez négy hétig tart majd ez az etap. Ez alatt tendereztetünk majd egy tanulmányt, amely a különböző politikai opciók eredményét fogja vizsgálni, ez körülbelül 6 hónapig tart majd. Ezután, amikor megkezdődnek a nyitott konzultációk, akkor egy nyilvános konzultációt is szervezünk, amely valószínűleg a nyári szünet előtt kerül majd megrendezésre, ez 6 hétig tart majd, és így 2017 elején már meg lesznek a megfelelő hatástanulmányok. Hogyha a hatástanulmányt elfogadja a vezetőtestület, és nem lesz szükség további kiegészítésre, akkor várhatjuk majd a gyors előrelépést. Nagyon fontos tehát az egész fellépésnek a sebessége, és az, hogy milyen típusú jogi eszközt választunk. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ha a normális jogalkotási eljárást választjuk, akkor az lassabb, mint a komitológiai eljárás. A különböző politikai opciók között tehát választanunk kell. Ezeknek a kihatását is meg fogjuk majd vizsgálni a hatástanulmányban. Többen utaltak arra, hogy minél gyorsabban cselekszünk, annál üdvösebb lesz ez az Európai Unió lakosainak a részére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek. Most néhány gyakorlati információt szeretnék elmondani. A módosító indítványok benyújtási határideje szeptember 1-e déli 12 óra. Itt az ENVI szakbizottságban a szavazásra szeptember 29-én kerül sor, és hogyha minden rendben megy tovább, akkor az októberi második plenárison szavaz majd a parlament erről. Nézzük a következő napirendi pontot, ez az egyéb kérdések. Azt hiszem, hogy senki nem vetett fel semmit az egyebek alatt, úgyhogy csak azt szeretném elmondani, hogy mikor lesz a következő ülésünk szeptember 1-én 9-től 12.30-ig itt Brüsszelben. Mindenkinek nagyon kellemes nyári szünetet kívánok. Remélem, hogy mindenki kipiheni magát, és erővel telítve tér majd ide-vissza szeptemberben. Köszönöm szépen, kellemes nyári szünetet mindenkinek!